Kedves képviselőtársaim, jó napot kívánok! Jó délután, tehát reggel, a délelőtt már elmúlt, tehát good afternoon, jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! Viktor Kostancio LKB e alelnököt is körünkben, de mielőtt erre a napirendi pontra térnénk rá, az LKB-val e való párbeszéd napirendi pontjára, kérem, hogy fogadjuk el a napi rendet. A jelenleg zajló intézményközi tárgyalásokról kell beszámolnom. A cash control rendeletről március 20-án az 55-ös házszabály alapján trialógus tartottunk a lébe bevonásával, költség, kockázat, elemzési kontroll kérdéseiről cseréltünk eszmét, illetve a risk assessment kérdését is a pénzmosás irányelv hatája alatt. A következő trialóguson is a cash kérdéséről lesz szó, de az általános szabály alá, alóli kivételek is napirendre kerülnek, valamint a megfelelő jogorvoslatról is szó lesz a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti együttműködésről is szó volt, valamint az EP módosítása a CISZ és a, a CISZ és a VÁM információs rendszer összekapcsolásáról módosítót nyújtott be. Különböző vélemények vannak erről a kérdésekről például az információ átadásának határidejéről a hatáskörre rendelkező hatóságok között a bizottságnak további elemzés tárgya alá kell vetnie a kapcsolatot. A nép a parlament nyitottnak mutatkozott az átmeneti időszak kialakításában, a tanács fenntartja álláspontját, amely ugyanaz, mint az elmel irányelv tekintetében. Azt is meg kell vizsgálni, hogy a rugalmasságot tud-e adni a tanács. A tanács a büntetések koordinációja ügyében akar előrelépni, és a fórum shopping tekintetében is. Remélhetőleg sikerült tehát majd megoldásra jutni május 23-án a következő háromoldalú tárgyalási forduló során. Most pedig az LKB 2017-es éves jelentésének bemutatóját kezdjük meg. Nagy örömünkre szolgál, hogy Viktor Konstanció alelnököt üdvözölhetjük itt. Ez nem csak egy megszokott éves jelentés bemutató, hanem egy speciális jelen találkozó is, hiszen Konstanció úr május 31-én jár le megbízatása, tehát utoljára jött el közénk az Ekon szakbizottságban. Nyolc évet töltött ebben a pozícióban, alelnökként az EKB-ban, de 18 éve az EKB kormányzó tanácsának a tagja. Elismeréssel kell adóznunk az ön ö, szerepét tekintve ö, nagyon fontos szerepet játszott ez az e LKB-ban, amely a pénzügyi stabilitás és a gazdasági stabilitás egyik fő, és az árstabilitás egyik fő garantora, biztosítója. Minnyáján tudjuk, hogy ön milyen nagyon fontos szerepet játszott az elmúlt évtizedekben, most már mondhatom így az LKB-ban. Köszönöm szépen a hozzájárulását, a munkáját, és minden jót kívánok a jövőjéhez, Kosztánció alelnök úr. Az LKB éves jelentését ma három órakor publikálta az LKB, a honlapján, az LKB e monetáris politikájáról szól, mm, a gazdaság fejledés, fejlődéséről és a hatáskörébe tartozó kérdések, szakpolitikai kérdésekről. Drági elnök, a tájáni elnöknek elküldte azt az írásos választ, amelyet a 2016-os saját kezdeményezésű jelentésünkre ad az LKB. Fernandes kollega volt ennek a jelentésnek a jelentéstevője. Kérem, hogy tekintsék ezt meg, természetesen a titkosítási feltételeknek megfelelve. Most pedig Megadom Konstancia alelnöknek a szót. A játékszabályok, megszokottak 5 perces feleles kört fogunk tartani. Köszönöm szépen, elnök úr! Meg szeretném köszönni a üdvözlő szavait és a jó kívánságokat, amelyeket LKB alelnökségi megbizatásom lejárta, utánra kívánt nekem. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy utoljára itt felléphetek az LKB, a Ekkon szakbizottság előtt bemutatva az LKB 2017-es LKB jelentést alelnökként. Minden képviselőnek, az Ekkon minden tagjának meg szeretném köszönni a termékeny párbeszédet, amelyet az elmúlt nyolc évben folytathatunk együtt. A világ jelentősen megváltozott ebben az időszakban, és az LKB is megváltozott. A krízis és különösképpen a nagyon alacsony infláció, vagy akár a defláció veszélyének kezelése szükségesítette, hogy monetáris eszköztárunkat kiterjesszük. A ezen széleskörű politikák nélkül a monetáris unió összeomlott volna. Az LKB kormányzó tanácsában aktívan vettem részt az elmúlt 18 évben, 8 évig alelnökként, és büszké vagyok ahhoz, hogy sikerült ezen politikák kialakításához hozzájárulnom. Ugyanakkor arra is utalni szeretnék, hogy ezen rendkívüli intézményi reformok még mindig nem teljesedtek ki teljesen, és továbbra is fennállnak az egzisztenciális veszélyek. Jogalkotóként önök is hozzájárultak a reformokhoz, és abban bízom, és azt remélem, hogy folytatják a munkájukat annak érdekében, hogy egy sikeres és erős monetáris uniót lehessen teljesen képíteni. Az elmúlt években további felelősséggel bízták meg az LKB-t, például ezen evolúció, ezen fejlődés keretén belül, és ezért az önökkel való párbeszéd az LKB abszolút prioritása marad. Bevette gyakorlat, hogy az önök állásfoglalására írásos választ adunk, ahogyan az elnök éppen említettem. Nem olyan régen ö, adtuk ki ö, honlapunkon ö, a írásos válaszokat. Az 2017-es eurózónás gazdaságra vonatkozó kérdésekről szeretnék beszélni, utána pedig monetáris politikában eh, való átállásról ehm, beszélek előadásomban. 2017-ben az euró, eurózóna növekedési lendülete egyre széles körülbé vált, ugyanakkor az infláció eh, továbbra is nagyon alacsony volt csak középtávon várható ennek a növekedése. Figyelembe véve mindezt, és figyelembe véve, hogy a monetáris politika kialakításában óvatosnak kell lenni, átkalibráltuk monetáris politikai eszközeinket, ide tartozik például a monetáris akkomodáció kiterjesztett alkalmazása. 2017 elején az e zóna gazdasága folyamatosan növekedett, de ugyanakkor még mindig kockázatok mutatkoznak a jövőben. Közép, az év közepére növekedett a megerősödés, a lendület, a negatív szenáriók, például a deflációs kockázatokból eredő szenárió kockázata csökkent, éppen ezért e, kiigazítottuk az előrejelzésünket, e, és e, további kamat csökkentés lehetőségéről beszéltünk. Az év további részében megerősíthettük és láthattuk, hogy az infláció célunkhoz kezd közeledni, ugyanakkor az ár növekedés még mindig nem ért el a kívánatos szintet, és nem sikerült egy állandó felfele való lendületet elérni. Ezért októberben döntéseket hoztunk, októberben bejelenteztük, hogy a net eszet vásárlást, vagy a netto eszközvásárlást havonta 30 milliárd alá csökkentjük, ugyanakkor az eszközvásárlást idén szeptemberig, vagy akár tovább is folytatni ígértük, egész addig, amíg a kormányzó tanács megfelelő informá- inflációs rátáról meg nem bizonyosodhat. Mi több, úgy is döntöttünk, hogy a fixed rate tender eljárást folytatjuk legalább 2019 végéig, és az megerősítettük az EKB kamattáról szóló kijelentéseinket. 2017-ben monetáris politikánk folytatta a, segítette abban, hogy a lakosság és a gazdaság új pénzhez juthasson, 2014 ben kezdtük el ezeket az intézkedéseket, és így az zóna GDP növekedése, illetve az infláció növekedés 1,9 pontot ért el 2016 és 2020 között. Most akkor rátérnék arra, hogy a pénzügyi politikánkat hogyan alakítottuk át. A nem pénzügyi magánágazat finanszírozása sokat változott az utóbbi tíz évben. Fontos központi szerepet játszott a pénzpolitánkban a gazdaság, a reálgazdaság és a sokkal való szemben való ellenálló képességfejlesztés. Az USA-val ellentétben mi a, nem csak pénzügyi szervezeteket is vizsgáltuk, és azok finanszírozását is jelentős változás történt ezen a területen, mert a nem banki jellegű finanszírozási források jelentősége sokat nőtt a válság óta. A beruházási alapok aránya bankokhoz képest 16%-ról 2007-ben 44%-ra nőtt tavalyra. És a banki hitelek a 2017-es teljes finanszírozásban alig érték el, vagy haladták meg a 12%-ot, vagy, ha úgy tetszik, 15%-ot más számítás szerint. És az equity jellegű eszközök tekintetében a nem pénzügyi szervezetek esetében 28%-os volt ez az arány a pénzpolitikai intézkedések, amelyek 2014 óta indultak el, tehát meghozták hatásukat, úgy becsüljük, hogy az éves növekedése a nem, finansz, nem pénzügyi szervezetek által nyújtott hitelekben az intézkedéseink nélkül csak fele ennyire nőttek volna, és a kötvény alapú finanszírozás egyre elterjedtebb, és nőtt a nem pénzintézet típusú pénzforrás az euró övezeten belül is, különösen a vállalkozói szektor vásárlási programja kapcsán, és a kötvények is jelentős hozammal rendelkeztek, Mind a kicsi és a nagy cégek tekintetében ez egy egyre elterjedtebb finanszírozási forma, és egyre diverzebb általában véve a finanszírozás, és ez a gazdaság ellenálló képességét növeli. És így a bankok tehermentesültek, mérlegük tehermentesült ettől a fajta finanszírozástól. Az EKB pénzpolitikáját azt határozza meg, hogy biztonságosá tegyük a pénzügyi ágazatot általában. Ez makroprudenciális intézkedésekre is szükség van, illetve szabályozási reformokra. Az eurozónán belül sokat nőtt a stabilitás, már tavalyhoz képest is, és a gazdaság feltételei is javultak, de azért bizonyos kockázatok továbbra is fennmaradtak és folyamatos felügyeletet igényelnek, Például a kockázati prémiumok eloszlása tekintetében kell még folyamatosan odafigyelnünk a pénzpiacokon. Ugyanak, és emellett pedig azt látjuk, hogy egyre több euró elszámolású bank egyre profitábilisabban működik, és mind az állami, mind a magán ágazat eladósodassága is csökkent. Az eurozónán belül nőtt ö, a, a jó kockázat felvevő képessége a bankoknak és a likviditási miszmecsek kiküszöbölési aránya. A globális trendek tükrében is azt mondhatjuk, hogy a makropotenciális politikák sikeresek voltak. Noha ez még mindig nem teljesen piacosított terület, most már megfelelő válaszokat tudtak adni a bankok az áremelkedésekre egyes országokban, és az egyes intézkedéseket persze mindig úgy kell megfontolni, hogy lehetséges eszközök egy mixét kell tekinteni, ezek között lehet hiteljellegű, adósságcsökkentő jellegű, kockázatcsökkentő jellegű eszköz, a CRD 4-es CRR-ben nem tervezzük ezek további bővítését, hanem azt akarjuk, hogy makroprudenciális eszközökkel és egyszerűsítéssel fogjuk a meglévő eszközöket a 459-es cikk értelmében a CRR-en belül megvalósítani. Így a makroprudenciális felügyelő szervezetek hatékonyan hatásosan és időben tudnak majd beavatkozni, ha szükséges. A kockázatok, a rendszerszerű kockázatok korai felfedezése ez legfontosabb makroprudenciális feladat a stabilitás megőrzése érdekében. Csak akkor lesz ellenálló képes a pénzügyi ágazat, hogyha a költségvetési rendeletet is ennek jegyében tekintjük az új európai költségvetés már a Bázel 3-mal összhangban lesz, de ahhoz, hogy teljes körül legyen a bankunió, ahhoz még további lépésekre van szükség, de ez a cél. Az Európai Parlamentnek fontos szerep juthat a cél elérésében. A kockázatokat jelentősen sikerült csökkenteni, a bankokat feltőkésítettük, most kényelmes tőkésítési szinten vannak átlagosan, és ö, ö, csökkent a magánágazat eladósodottsága és kitettsége a kockázatoknak. Ehhez hozzájárult az Európai Betétgarancia Rendszer is, amely ö, három területen csökkenti a kockázatokat. Azáltal, hogy harmonizálja és javítja a csődeljárási kereteket, másodszorban szabályozást vezet be a nem jól működő hitelek tekintetében, harmadsorban pedig azzal, hogy a nemzeti opciókat csökkenti és alárendeli az Európai Központi Felügyeleti Rendszernek. Meggyőződésem, hogy a stabilitási mechanizmus, a csődeljárás új rendszere és az egységes csődeljárási alap ö, hamarosan teljes körülön felállnak, és ezek aztán már minden ilyen csőddel kapcsolatos kockázatot tudnak kezelni. Ami a nem banki ágazatot illeti, ahogy már elmondtam, a pénzügyi stabilitásban ennek az alágazatnak is fontos szerepe van a reálgazdaságnak, és ilyen értelemben nagyon jó az, <coughs> hogy a, az Európai Bizottság lehetőséget ad az ilyen cégeknek, hogy részt vegyenek a felügyeleti rendszerben. Hogy miért kell szabályozni a pénzügyi ágazatot, ezt most már ö, tudjuk, de nem elég szabályozni, hanem a pénzügyi ágazatnak az is a feladata, hogy a reálgazdaság növekedését támogatsa. Ez beindult. A 90-es évek végétől mintegy 1%-os volt a növekedés korlátozó hatása nem megfelelő pénzügyi rendszereknek, de most már ö, nem jellemző a tőke misallokáció, és így nőtt az üzletek, üzleti szféra dinamizmusa. Jól integráltak az európai alapok, az európai tőke piacok elkezdtek növekedni. A központi bank mindig is támogatta a tőke piac szok önállósodását és a diversifikációját a különböző nem finanszírozási típusú eszközöknek. A tőke unió a bankunió kiegészítő, elengedhetetlen feltétele. Minden szereplőt arra szeretnék ösztönözni, hogy legyen azon, hogy egy valódi tőkepiaci unió jöjjön létre. Mik eh, a tanulságok? Hát a válságból az EKB levonta a tanulságát, politikai eh, szabályozási intézkedésekre volt szükség, és ezeket kiegészítő, egymást kiegészítő módon kellett létrehozni. Növelni kellett a pénzpolitika transmissziós csatornáinak hatékonyságát és a kialakított politikák végrehajtási hatékonyságát. A bankunió és a tőkepiaci unió tehát a végső cél ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz az EKB-nak és a parlamentnek szorosan együtt kell működniük. Az utóbbi ét során, nyolc év során ez a közeledés megkezdődött, és reméljük, hogy folytatódni fog. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, Konstancia alelnök úr. Köszönöm az észrevételeit. Természetesen az Európai Parlament kész az együttműködésre ebben a nagyon fontos jogalkotási témában, amelyre ön is hivatkozott, és természetesen a gyümölcsöző intézményi kapcsolatokat is szeretnénk folytatni az Európai Központi Bankkal, szeretnénk javítani ezen kapcsolatokat az ön utódjának kinevezése után is. Most elkezdjük a vitát. Az első hozzászóló Burkhardt Balc. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm az érdekes információt. Én is nagyon örülök annak, hogy ma eljött hozzánk a szakbizottságba. A frakcióm nevében a konstruktív együttműködésért az elmúlt nyolc év során szeretnék köszönetet mondani önnek. Az EKB 2017-es évi jelentésének közzétételét nagy izgalommal vártuk, hiszen az elmúlt évben ön és a kollégái a 2008-as pénzügyi válság óta első alkalommal egy óvatos irányváltást kezdeményeztek a pénzügyi politikában ez ugye az eszközvásárlási programmal hozható összefüggésbe, és Európa szerte ezt több helyen nagy érdeklődéssel várták. Voltak olyanok is, akik egy határozottabb lépésre számítottak, ugyanis a makrogazdasági környezet nem az év kezdete óta hanem már korábban is pozitívan alakult. Azt láttuk, hogy az inflációs ráta 1,4%-os, a gazdasági növekedés szintén már 2017 év kezdete óta eléggé pozitív tendenciát mutat. Ennek ellenére egy elég lassú irányváltást jelentettek be a monetáris politikában. Az Egyesült Államokban a Fed köztudottan a mérleg csökkentését jelentette be az Európai Központi Bank, azonban ezzel kapcsolatban csak óvatosabb hangokat üt meg. Éppen ezért azt szeretném most kérdezni, hogy mire számítanak a továbbiakban, a mérleg hosszú távú alakulásával kapcsolatban az Európai Központi Bank részéről, és amennyiben a balance sheet továbbra is ilyen terjedelmes, mondhatnám azt is, hogy ennyire felfújt lesz, ez vajon milyen kockázatokat jelent? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kedves szavait mindenek előtt. Ami pedig a kérdését illeti. Nos, igen, óvakodóak, körültekintőek voltunk, főleg ha az Egyesült Államokbeli fejleményekkel vetjük össze a helyzetet, de a gazdasági ciklusok a két térségben eltérőnek mutatkoztak. Az infláció, ami ugye a mi célunk, még nem reagált teljes mértékben úgy, ahogyan azt mi szerettük volna. Itt nem csak az 1,4%-os márciusi adatról beszélhetünk, februárban 1,1% volt ez az adat. Az elmúlt négy év során láthattuk, hogy az infláció, illetve az inflációt mozgató belső tényezők körülbelül az 1%-os határ körül mozogtak. Tehát ha azt szeretnénk, hogy normalizálódjon az infláció a jövőben, akkor valóban körültekintőek kell legyünk, de készek kell legyünk a kiigazításra, a politikánk kiigazítására a fejlemények fényében. És minden bizonyal ez a jövőben is így lesz, amennyiben a helyzet reményénk szerint javul. Bizakodóak vagyunk, bízunk abban, hogy jól alakul az infláció a jövőben is, annak ellenére, hogy az előrejelzéseink azt mutatják, hogy erre az évre az átlagos ráta 1,4 lesz, és jövőre is, tehát itt egy fokozatos folyamatról van szó. És körültekintve kell, hogy legyünk azért, hogy elkerüljük azt, hogy esetleges korai restriktív politikák aláássák ezeket a fejleményeket, illetve ezt az alakulás, ezt a folyamatot. Ezért úgy gondoljuk, hogy a politikánk, a politikai lépéseink jó irányba mutatnak, de persze rendkívül intézkedéseket is foganatosítottunk, és ezt követően kezdetét veszi majd egy olyan folyamat, amelynek során csökken az LKB e mérlege. Ugyanakkor nem tudom persze, hogy mit hoz a jövő, és ezt nem is fogom tudni befolyásolni, de szeretném hangsúlyozni, hogy az Egyesült Államokban hosszú ideig folyt a vita a mérleg alakulásáról, és még mindig nem egyértelmű, hogy a Fed visszatére ugyanahoz a fajta mérleghez, mint a válság előtt, vagy természetesen nem fognak nyilván a jelenlegi szinten maradni, hanem ez jelentősen csökkenni fog, de egy bizonyos méretet megőriznek emellett is vannak érvek, és ezek kapcsolatosak a pénzügyi stabilitással, de figyelembe kell venni azt a tényezőt is, hogy az egész világon, és ezt a bevezetőmben is említettem, így Európában is, a bankok szerepe a gazdaság finanszírozásában csökken. Tehát a kamatlábak, amelyeket a monetáris politikák befolyásolnak, most már nehezebben valósíthatók meg, hiszen itt nem csak a bankok szerepéről van szó, és ez is jelen volt az Egyesült Államokban ebben a vitában. Ez persze csak egy megjegyzés a részemről, semmilyen politika nem húzódik meg emögött, de biztos vagyok abban, hogy idővel a mérleg, a különböző központi bankok mérlege csökkenni fog. Itt az Egyesült Államokban, Japánban, az Egyesült Királyságban is, és foganatosítani kell majd ilyen rendkívül intézkedéseket. Köszönöm szépen. És annak kapcsán, amit Burkhardt Bácz vetett fel, szeretnék én is megvilágítani egy pontot más szemszögből. Ön említi a jelentésben, hogy a monetáris politika prudens kell maradjon, ami ami azt jelenti, hogy körültekintőnek kell lenni, hiszen említette, hogy az árak alakulását figyelembe kell venni. Ezt drági elnök úrral is több alkalommal megvitattuk, és ő is jelezte, hogy ez azzal is magyarázható, hogy a bérek dinamikája korlátozott. Az éves jelentésben két kérdést említ. Először is a 22. oldalin, oldalon a strukturális reformokat, a szerkezetváltást említi, és jelzi, hogy ez hozzá járult a foglalkoztatási helyzet javításához, és aztán egy vállalati felmérésre utal, amelyben jelzik, hogy melyek azok a reformok, amelyeket folytatni kellene a rugalmasság javítása érdekében, a munkaidő struktúrákat, rendszereket rugalmasabbá kell tenni, hogy, és fel kell lazítani a munka nélküliségi védelmi intézkedéseket. A, azt is látjuk, hogy a minimum bérek, illetve az illegális foglalkoztatás a felmérés szempontjából nem mérvadó. Aztán áttérünk a, más, a következő fejezetre, ahol megnézzük egy grafikonon, hogy mi az, ami nem működik, és a jelentés megmagyaráz azt is, hogy ez miért nem működik. A közelmúltbeli strukturális reformok, például a kollektív tárgyalásokkal kapcsolatban, ez szerepel a magyarázatban, tehát némileg ezt ellentmondásosnak tartom, ugyanis egyfelől egy strukturális reform menetrendet támogat, amelyben azt veti fel, hogy a hagyományos elképzelések mentén kell ezt folytatni, ugyanakkor elismeri azt is, hogy ez az egyik probléma, amely alássa a dinamikát, és ezért lazítani kell a monetáris politikai intézkedéseket. Hogyan értékeli ezt a kérdést? Hogyan lehetne kibővíteni az EKB felé szóló javaslatokat, hiszen a vállalkozások számára ezek a leginkább releváns kérdések, de talán vannak más nézetek is, amelyeket be lehet népíteni az LKB éves jelentésébe. Köszönöm. Ahogy éppen említette, a felmérés, amelyet idézett, különböző véleményeket tükröz a vállalkozások részéről, tehát itt a vállalatok reagáltak egy felmérésben feltett kérdésekre, ez az ő véleményük, amit fontos hangsúlyoznunk ahhoz, hogy az esetleges ellentmondásokat megvilágítsuk ennek fényében. És említette azt is, hogy bizonyos értelemben véve várható, hogy ezek a változások a menedzserek részéről kívánatosak. Ez természetesen a társadalmi vita része, amikor ezen problémákról beszélünk. Ebben a tekintetben a munka jogi rendelkezések rugalmasságával kapcsolatban rendkívül heterogén az euróövezetben. Ez azt jelenti, hogy nincs egy konkrét benchmark, és még ha a legfejlettebb, a legerősebb gazdaságokat veszük figyelembe, azt tapasztaljuk, hogy az OECD mm, munkajogi rendelkezésekről szóló jelentéséből az derül ki, hogy Németország az az ország, ahol a legalacsonyabb ebből a szempontból a rugalmasság szintje, ugyanis különböző reformokat hajtottak végre, több országban a válság során, és ez megváltoztatta a panorámát méghozzá jelentős mértékben. Azt tapasztalhatjuk, hogy a fellendülés, amely a reformok bevezetését követően jelentkezett a foglalkoztatás és a növekedés terén, ezen reformokra vezethető vissza. Azt is tudjuk, és van több empirikus és tudományos kutatás, amely bizonyítja, hogy a strukturális reformok, és itt a munkaerőpiaci reformokra utalunk, ezek a reformok általában a bérek csökkenéséhez vezetnek, egy ilyen kezdeti hatásuk van, és éppen ezért, amikor a Philips görbét elemezzük, illetve a munkanélküliség, valamint az infláció közti összefüggésről beszélünk. Egy olyan időszakban, amikor intenzív reformokat hajtanak végre a munkaerőpiaci struktúrán belül, általában ez csökkenti a béreket. Tehát ezen időszakban a reformok bevezetését követően ez természetesen csökkenti az inflációt. Itt tehát nincs ellentmondás, hanem a probléma az időzítéssel kapcsolatos, hiszen mindkét jelenség valóban igaz. Thank you. The point is when the second time yes. we start. Because... Köszönöm. Persze az a kérdés, hogy mikor indul a második számítás, ugye? Nem, nem, ez egy más kérdés. És ez is nagyon fontos hiszen sok publikációnkban és tanulmányunkban bemutattuk ezt az összefüggést az infláció alakulásáról. Ez a honlapunkon egyébként elolvasható és hozzáférhető. Tehát itt azt mutattuk meg, hogy a Philips görben növekedett az utóbbi időben növekedő pályára állt a Philips görbe meredeksége nőtt, tehát az első jól dokumentált időszak után, amelyet a közgazdászok jól dokumentáltak, a bérek csökkenő hatásáról azt láttuk, hogy a Philips görbe növekedő pályára, állt, egyébként erre számítottunk is. Köszönöm. Bent Luke. Jó napot kívánok, németül fogok beszélni. Egy kérdést szeretnék feltenni a pénzügyi ágazat stabilitásáról, különösen a bankok helyzetéről az eurozónában és elsősorban is Németországban. Az EKB jelentésében kevés szóban szól e bankok helyzetéről, voltak éppen két tényezéről beszélnek, amelyek a bankok profitabilitását befolyásolják az alacsony kamatokról, illetve a betét facilitások negatív kamatairól, a betét eszközöknél, az EKB-nél, de az alacsony, a lapos kamatgörbéről nem beszél. A határidős transformáció <clears throat> hagyományos ügyét komolyan befolyásolja ez a görbe, és ez kevési profitábilisá teszi ezt az ügy, ügyeket, és ezért a bankok egyre inkább investment bank tevékenységet kezdenek el. A Deutsche Bank krízisének fényében Erről van szó a sajtóban. Nem várom persze el, hogy a Deutsche Bank esetét kommentálja, azt tudom, hogy nem teszi meg, de mégis csak említem ezt a konkrét esetet. Hasonló fejlődés előtt áll, vagy a visszafejlődés előtt áll a Commerzbank. Kérdezem tehát, hogy ennek a változásnak a fényében milyen szerepet játszik az LKB a bevett és elismert üzleti bankok tevékenységének befolyásolása tekintetében, amelyek körül úgy tűnt eleinte, hogy jól teljesítettek, a válság során, de most nagyon nehezen őrzik meg hagyományos üzleti ágazatokat, és nagyon nehezen tudnak profitábilisan dolgozni. És milyen lehetőséget lát arra, hogy az LKB e politikáját úgy megváltoztassák, hogy ismét nyereségesé válhasson a bank ügylet Németországban, illetve az Európai Unió más területén. Köszönöm szépen a kérdését. Engedje meg, Először is, hogy azt mondjam, hogy az országok között és az országokban is heterogén a bankok profitabilitási helyzet. Ez pedig azt mutatja, hogy nem az alacsony kamat közkörnyezet az, amelyel a profitabilitási különbségek megmagyarázhatók. Az is igaz, hogy az eurozónában ez igaz az eurozónában, de mondok egy példát Svédországból, az eurozónán kívülről. A központi bank kamat szintje Svédországban alacsonyabb, mint az eurozónában. Negatív rátával számítanak. 0,75 százalékponton áll ez a központi kamatszint. Ennek ellenére a svéd bankok a return on equity mintegy 12%-ot érnek el a ROE mutatószám tekintetében. Az eurozónában 116 szignifikáns bank tekintetében a return on equity az elmúlt év harmadik negyedévében 7%-ot ért el. Átlagban, mondom átlagban. Svédországban 12% a ROE, a return on equity. És hogyha megpróbáljuk megérteni, hogy miért van ez így, a legjobb magyarázat, amelyet találhatunk, abban rejlik, hogy a bankok költséghatékonyságában mutatkozik nagy különbség, hogyha a teljes költségek és a teljes eszközök visz, viszonyát vizsgáljuk meg, a eszközre vetett költségek az északi bankoknál, főleg Svédországban, fele akkorák, mint az eurozónában. Fele akkora és sokkal magasabb Németországban, mint más európai országokban. Hogyha visszatekintünk a történelembe, a német bankok általános profitabilitása különböző és jól érthető okoknál fogva alacsonyabb volt, mint az Európai Unió más országaiban. Tehát ezek érthető okok, és semmilyen módon sem negatív vélekedést jelentenek a részemről. Jó oka volt annak, hogy a német bankok nyereségesége alacsonyabb volt tehát. Mindezzel csupán azt akarom megmutatni, hogy a bankok nyereségességében mutatkozó különbség, és a különbségek az országok között és a Németországon belül is nem magyarázhatók meg az általános alacsony kamat környezettel. Bocsánat, nem változott a <clears throat> kérdésemre a hozam görbe tekintetében. Igen, igen, oda jutok, csak ezen észrevételeket szeretném megtenni. Az ön kérdése úgy tűnt számomra, hogy azt implikálja, hogy az alacsony profitabilitás magyarázata az alacsony kamat szint, amelyet megőriztünk. És ahogy már mondtam, vannak van nagyon sok ellenpélda az eurózónán belül és az eurózónán kívül is, hogy nem az alacsony kamat szinten magyarázható ez a különbség. Egy-két országban az npl ekkel magyarázható, az a német bankok esetében nem ez a meghatározó jelenség, de hogyha a német bankok költséghatékonyságát vizsgáljuk meg általánosságban, akkor találjuk meg az igazi magyarázatot. Nos, a hozamgörbe, a yield körv úgy néz ki, hogy kinéz, ez beszédes mutatószám, és az USA-ban, miután befejezték a reformokat, laposabbá vált a hozamgörbe az elmúlt évben. És mint tudják, a közép és hosszú távú ö, hozamokat a monetáris szakpolitikai intézkedések befolyásolják bár, de ezek a hozamokat elsősorban a beruha befektetők várakozásai határozzák meg, akik eh, kötvényekbe fejtetnek be. A mm, hozam görbe, tehát csökkent és laposabbá volt az, az USA-ban, Persze itt a percepció számít nagyon, font, nagyon fontos. Mi szerint a befektetők arra számítanak-e, hogy kimagasló lesz-e a hozamgörbe a következő évben, vagy nem, sem. Tehát nem csak a monetáris politika felel a hozamokért, alak, hozamok alakulásáért, közép és hosszú távon, hanem a befektetők várakozása is. Nem lehet tehát azt mondani, hogy a hozam görbe alakulása kizárólag a központi bankok, vagy esetünkben az LKB monetáris politikájára vezethetőek vissza. Hiszen a befektetők befektetési döntéseikkel komoly behatás, ki, komolyan befolyásolják a hozam görgét. Wolf Klinz, alelnök úr. Alelnök úr. Olaszországban különböző intézkedések történtek, és ezek olyan politikai pártokat erősítettek meg, amelyek nem Európa pártiak, sőt, most már reformpártiságuk is elmúlt. Mit tesz az EKB annak érdekében, ön személy szerint mit gondol, amikor ezt látja? Nem kéne aggódnunk, hogy Olaszország az egész eurozóna számára fenyegetésé válik? Második kérdésem. A kettes szél alá tartozó irány a felfelé mutató irány volt. A Bundesbank 900 milliárd eurós értékben halmozott fel ilyesmit. Az USA-val szemben Azonban nálunk a bankoknak ki kell egyenlíteni külső kínlévőségeiket évente egyszer, viszont az eurozónán belül ezt nem kell csinálni. Nem kéne ezt kijavítani? Nem lehet, hogy ez egyszerűen feledékenységből kimaradt az euró szabályozásából? És mit gondolom Macron javaslatáról? Ő külön eurozóna költségvetést akarna a költségvetés egy jelentős részéről egy külön pénzügyminiszter, közös pénzügyminiszter, és bevezetni az e- európai fontot. Hát ezek szerteágazó és messzire mutató kérdések voltak, nem tudom, hogy tudok-e mindegyikre kielégítően válaszolni. Olaszországgal kapcsolatban tettünk előrejelzéseket, most én is felértékeltük, de hát a, a gazdasági és politikai folyamatokat helyben döntik el. Ezeket nem tudjuk befelsülni, és nem is akarjuk. Ami a célokat illeti, a kettes cél alá tartozó célok, azok abból adódnak, azokból a dilemmákból, amelyeket az egységes valuta kapcsán összegyűjtöttünk. A kettes célkitűzés tükrözi azt, hogy különböző tranzakciós források különböző képen folynak át a csatornákon, nyilván nagy részt euróban, és ennek következményeképpen nem kizárható, nem ellentmondásos azt mondani, hogy ez egy a gazdasági szereplőknek hatékonyan biztosít tőkét tőkében. Ha azonban az országon kívül kell ezekkel az eurókkal játszadozni, akkor ö, van a központi banknak át csurgatási szerepe. Ha egy szervezet az Eurosystemben belül úgy dönt, hogy támogatja a Eurosystem tevékenységeit, és azt is abban is benne van, hogy az egységes valuti, valuta térségen belül erre a LKB is ráláson, akkor ott nincsenek külön nemzeti célok, hanem ezeket beépítik a központi mérlegbe. De amit ön mond az az, hogy ha egy ország elhagyná esetleg a monetáris uniót, akkor annak az országnak a központi bankja azért felelős, hogy a többi központi bankot kielégítse. De ez csak egy az uniót vagy az eurozónát elhagyó ország esetében lép életbe, normál esetben nincs ilyen eljárás. De ebben az esetben ugyanakkor az eurozóna valamennyi központi bankjának pozitívba fog átmenni a mérlege. Tehát erre van egy garancia. És ezt tudják is, szóval ki tudják egyensúlyozni, egy ilyen hatást ki tudnak egyensúlyozni. A kettes szél alá egyre több dolog tartozik, ez igaz. Próbáltuk kifejteni, már tözt, többször is az Economic Bulletinben, hogy mit miért tettünk. Azért, mert a vásárlási programunkat segíti a dolog. Ezen tranzakciók teljes körű lebonyolításához szükség van ezekre az érték papírokra biztonsági okokból. És tény, hogy a tőkének egy bizonyos része, nem is alacsony része, így áramlik. És ez összehasonlítható azokkal az intézkedésekkel, amelyeket a válság után ugyan az időszorításában hoztunk. Most már nincs ez a szorítás. A, az árak és az értékek stabilizálódtak az utóbbi évek során. Tehát most ez már nem egy kényszer lépés, egy piaci stresszkezelési helyzet, hanem a bevásárlási program részeként végezzük ezt. Különösen egyébként Németországban. Köszönöm. Anna Miranda lesz. Nem. Sven Gigolt kapcsolt. Köszönöm, elnök úr. Szeretném felhasználni az alkalmat, hogy hivatalosan is és tisztelettel elbúcsúzzak öntől. Sok intézményes eszmeserét folytattunk alelnök úrral az évek során, és e búcsú kapcsán azért egyszer mégis csak kikérni még a véleményét egy intézményi kérdésről. Az utóbbi hetek, hónapok során azt láttuk, hogy súlyos pénzmosásos botrányok derült fény, konkrétan egy felügyelő, egy bank, amelyet Lettországban felügyelnek, követett el olyan dolgokat, amelyeket ö, hát nem szívesen olvasunk. Egyes amerikai ö, pénzmosás elleni szervezetek hihetetlenül is Európában is tanácsokat adnak most. és az ECRB ben újra meg újra felmerül a dilemma, hogy az EKB-val hogyan osszák meg a feladatokat, mert a monetáris politika és a finanszírozási mandátum egymással örök ellentétben vannak. Az ECRB nem hát arról híres, hogy a szakértelmét nagyon figyelembe vennék. A központi banknak ugyanakkor nagyon jó pontos információi vannak harmadik országokról. Nem kéne a központi banknak segíteni ezeket a pénzmosás elleni programokat és az lkb kívüli területeket is legalább ezen a területen? Nem kéne jobban külön választani az ECRB és LKB e közötti kompetencia területeket, mert egyre többször látjuk azt, hogy összeakadnak a kompetenciák, nem jó az intézményi keret. Látom az arcán, hogy nem ért egyet, de hát akkor mondja el nekem, hogy mit gondol erről. Köszönöm, Gigold úr. Én is nagyra becsülöm az ön munkáját itt, és sok jó tárgyalásunk volt itt valóban. Ami a pénzmosást illeti, ahogy Louis asszony is kifejtette, és önök ezt tudják itt az Ekon Bizottságban, nekünk nincs pénzmosás elleni nyomozati kompetenciánk. Erre nemzeti ö, szervezetek szakosodtak, nekik kell kivizsgálni az ügyeket, nekünk nincsen nyomozati hatósági jogkörünk, felügyelő jellegünk ellenére. A felügyelet sokan összekeverik, nem ö, bűnüldözés. Mi nézzük, hogy hogy működnek a bankok, nézzük a mérlegeiket, hogy hogy működnek, de ö, nem kényszeríthetjük őket arra, hogy abba is belelássunk, amit ők nem akarnak, nem foglalhatjuk rá a számítógépeiket, tehát csak azt tudjuk vizsgálni, amit rendelkezésünkre bocsátanak adatként. A felügyelők persze mindent megtesznek, amit megtehetnek, de a pénzmosás általában nem felderíthető, hogyha csak pénzmozgásokat nézünk bankok között. A bankok közötti pénzmozgásban a, a pénzmosás csak akkor látszik, hogyha valamit tudunk az egyes ügyfelekről is. És nehéz lekövetni, nekünk nem a feladatunk és nem is kompetenciánk, hogy lekövessük, hogy hol keletkezett a pénz. Hogy hol került be a rendszerbe, csak azt, hogy a bankok egymás között hogyan számolják el a pénzeket. Tehát sajnálatos módon van pénzmosás, de erre jogi szakszervek szakosodnak ennek a felderítésére, nem a mi dolgunk. És persze igen, azt az elvet alkalmazni kéne bankoknak, hogy tud, hogy ki az ügyfeled. Ezt, hogy ez a rendszerük megvan-e, ezt viszont tudjuk felügyelni. Erre már van kompetenciánk. Tehát, hogy ellenőrizzük, hogy van-e ilyen rendszer a banknak, amelyen felderíti, hogy ki is az ügyfele. Aztán ráadásul ne megyünk bele be, vannak olyan ügyfelek, amelyek egyik banknál, egyik országban legálisnak, másikban nem legálisnak minősülnek. Ez csak tovább cizellálja a képet. Az amerikai hatóságok ezt is és más ügyeket is úgy derítették föl, hogy nem a pénz áramokat figyelték, hanem hát a pénzek tulajdonosait. Meggyőződésem, hogy az, az az európai rendszer, ahol minden országnak van nemzeti felügyelete, ez valóban nem kielégítő még a pénzmosások visszaszorítására. Sokkal több operatív adatot kéne megosztanunk egymással, vagy legalábbis az erre szakosodott szerveknek egymással. Tehát van hova fejlődni, van hova javítani a bűncselekmény feltárási hatékonyságot. Az Eszadít létrehozása óta két dolog érte. Ugye a Brexit az egyik ilyen kihívás, Ha az Egyesült Királyság kilépett, akkor valamennyi banki, európai banki tőke 97%-a most már az ssm belül van, tehát ez azért mutatja, hogy bíznak az országok a központi bankban. A központi banknak erős integráló szerepe volt és van, és Brexit ide vagy oda, az összes banki érték 97%-át felügyeljük. Azt, hogy az lkb nak erre van kompetenciája, az azt is jelenti továbbá, hogy makroprudenciális politikát is tudunk érvényesíteni. Ez is megkülönböztet minket másoktól és az egyik eh, Brudo szakanyagban leírtak, és erre vonatkoznak, hogy mi valósítottuk meg végül is a teljes integrációt. Ezt kimondja a tanulmány, és ezzel jól megfeleltünk az új kihívásoknak, bármit is mondjan ennek a e- dolognak az ellenzéke. Az SRD csak ö, ajánlásokat, intéseket fogalmazhat meg, de nem interveniálhat konkrétan sehol. Ajánlásokról beszélünk tehát, amelyeket meg lehet fontolni, vagy sem. Persze lehet azt mondani, hogy ez nem elég hatékony így, igen, igaz, nem mindig követik az ajánlásokat az érintettek, de ez már nem itteni felelősség. A központi bank bankfelügyelettel kiegészítve azonban összességében a legmagasabb szintén makroprudenciális szervezet. Very much. Köszönöm szépen. Egyetértek eh, Svennel azzal kapcsolatban, amit az SRB-ről mondott. Van éppen elég intézmény, nem kell újabb intézményeket létrehozni, mert az csak a káoszt fokozna. Mariza Matias. Köszönöm szépen, elnök úr. Konstanció úr, szeretném megköszönni önnek, hogy ezen az utolsó eszmecserén itt az Econban részt vesz, ahogyan azt az évek során tette nem mindig értettünk egyet, de mindig késznek mutatkozott az eszmecserére. Egy olyan kérdésre szeretnék kitérni, amelyet már több alkalommal volt lehetőségünk megvitatni, és az előző hozzászólásában ön is említette, de szerettem volna egy kicsit elmélyíteni. Ez azzal kapcsolatos, hogy az EKB, illetve a periférikus országokban való adóság vásárlási programja milyen szerepet töltenek be. Azt kell mondjam, hogy ezen programok óriási nyereséget hoztak az Európai Központi Bank számára, ugyanakkor ezek újraelosztására sohasem került sor, és véleményem szerint ez csak súlyosbította a makrogazdasági egyensúlytalanságot, Látom, hogy ahogyan Sven is mondta már, hogy az arcából kezdem kiolvasni a véleményét, a válaszát, de azért megvárom a válaszát is, még mielőtt a testbeszédből értelmeznék, értelmezném az álláspontját. Ez pedig a periférián található országokból a központ felé helyezte át a tőkét éveken keresztül nem sikerült ezt a, programot, ezt a problémát megoldani, nem sikerült korrigálni. Foglalkozunk-e továbbra is ezekkel a kérdésekkel úgy, mint hogy ez egy kész tény, vagy az LKB indirekt módon elismeri azt, hogy a perifériáról lehetővé tette az Európai Unió központja felé ezt a tőke transfert. A másik kérdésem pedig röviden az a kapcsolatos, hogy az EKB új alelnöki posztjaival mi a helyzet, hiszen folyik most az átalakulás folyamata. Szeretném tudni, hogy jelen pillanatban van valamilyen fajta biztosíték arra, hogy hosszú távon elkötelezik, az LKB e elkötelezi magát a monetáris politika mellett, vagy számíthatunk esetleges meglepetésekre? Um, okay. um... Allow me to answer in English. Engedjék meg, hogy angolul válaszoljak inkább, mert azt hiszem, hogy ez a szakbizottság tagjainak a megértése szempontjából jobb. Az első kérdését illetően nem értek egyet, ahogyan a társbeszédem erről tanúskodott, sajnálom. Ön azt mondta, hogy ez annyira káros volt ezen országokra nézve, majdnem, ezt ugye nem mondtam, majdnem jobb lett volna szinte, ha egyáltalán nem bocsátkozunk ebbe. Persze tudom, hogy nem erre gondolt, nem ezt akartam mondani, de annyira kifejező volt, amikor is a tőket transferrel ö, magyarázta ennek a programnak a kudarcát. A kérdés azt hiszem, először is LKB az euró rendszernek csak egy alkotó eleme. A felvásárlást nem az LKB végezte, mint egy kis intézmény a rendszerben, hanem a Nemzeti Központi Bankok rendszere, és a bevételek, tehát nem annyira a nyeresség, hanem a bevétel, ami haszon ebből a szempontból, és amely ezen tranzakciók eredményeképpen létrejött, ez a nemzeti bankoknál maradt az ő számláikon, és ezek újra elosztására sor került a részvényesek, vagyis a kormányzatok felé a nemzeti jogszabályok értelmében. Az LKB e ezen eszközöknek csak egy részét vette át, tőke nyereség formájában, és zárója tenném ezt, szemben azzal, amit annak idején sokan állítottak, nevezetesen, hogy az LKB-t egy rossz banká alakítanánk, gyakorlat, ezzel szemben az összes központi bank tulajdonképpen tőke nyereségre tett szert, tehát nem veszteségeket könyvelt el. Ezt azonban az euró övezeti, az euró rendszer összes alkotóeleme végrehajtotta, beleértve az LKB-t e is. Mi történt azonban az LKB e hasznával? Az általános tartalékunkat növelni tudjuk, de csak az LKB e tőke szintjéig, és már elértük ezt a szintet, tehát a tartalékunkat nem Eh, halmozhatjuk fel tovább, hiszen már elértük a felső tőke határt. A nyereség levő részét pedig eh, ismét a nemzeti központi bankokhoz eh, juttatjuk, tehát minden visszakerül hozzájuk, és aztán ők lesznek azok, akik a kormányzatok felé elosztják ezen összegeket. Tehát itt nem volt egy olyan óriási transfer a perifériáról a központ felé, tehát az LKB felé hiszen kifejtettem az imént, hogy ez a struktúra hogyan néz ki. És a nyereség aztán visszakerült a kormányokhoz. Nem egyenként, minden egyes elemhez. Természetesen a nemzeti kormányok irányítják ezt az újraelosztást, de az euró rendszerben nyereséges volt az összes nemzeti bank, ezen program bevételének köszönhetően. És azt is figyelembe kell vennünk, hogy a központi bankok, az LKB és a nemzeti központi bankok, a nemzeti jegybankok is a mérlegükben egy eredményt, egy tartalékot kell, hogy megőrizzenek a szerződések értelmében, de ebből a nyereségből csak azt tudjuk megtartani, ami az általános tartalékba helyezhető, ennek hátralevő része visszakerül az érintett országokhoz. A második kérdésére azt hiszem, hogy azt mondhatom, hogy ön jobban befolyásolni tudja azt, mint én a jövő szempontjából, hiszen önöknek fontos szerep jut ebben a folyamatban, amikor majd meghozzák a jövőre nézve ezeket a fontos döntéseket. Köszönöm szépen, James Coburn. Nem, azt hiszem nem ő, mert ő egy színész volt. Állítják, hogy minden politikus színész akar lenni, de örülök annak, hogy eljött hozzánk. A Deutsche Bankról volna néhány kérdésem, természetesen ez rendkívül aggasztó, minden bizony ön legalább annyira aggódik emiatt, mint én, illetve az olasz bankok helyzete szintén elég ijesztő, rémisztő, aggasztó. Ezt a kérdést már korábban is feltettem másokhoz hasonlóan, de nem gondolja azt, hogy Ferhofstadt és Barnier urak, akik a londoni City-t próbálják büntetni, Európa banki központját, ha tetszik, ha nem, bölcsen lépnek fel egy olyan időszakban, amikor a német és az olasz bankok elég kellemetlen helyzetben vannak. Hiszen az olasz bankok nem kapnak elég hitelt, pontosan azért, mert a londoni city büntetik. Ez lehet, hogy hitelezési problémákat jelent, ami az ő helyzetüknek sem kedvez. Nem kellene beszélnie Ferhofstadtal és Barnyéval, hiszen ők a Brexit eh, szempontjából meghatározóak, hogy egy kicsit észszerűbbek legyenek, és eh, próbáljanak megállapodásra jutni Londonnal. Hiszen eh, London egy nagyon sikeres gazdaság lesz, amelyen fontos lesz együttműködni a bankoknak is. Köszönöm a kérdését. Nos, nem értek egyet ezzel a negatív meglátással, amelyet az európai bankokról tárt most elénk. Rendben, meglátjuk majd. De azt elmondhatom, hogy az európai bankok ellenálló képessége rendkívüli mértékben javult, általánosságban véve természetesen, de bizonyos esetekben még az átlagnál is jobb a helyzet. Tehát a 14,3 százalék a Common Equity Ratio, hogyha más szempontokat is figyelembe veszünk, akkor akár 18-19 százalékos is lehet ez az arány, és a Common Equity Ratio esetében 7% eh, volt 2007-ben ez az arány, most pedig 14,3-nál eh, tartunk, tehát az ellenálló képesség eh, lényegesen javult, de ennek a részleteiben most nem szeretnék belemenni. Mindenesetre nem értek egyet ezzel a negatív meglátásra. Persze vannak európai bankok, amelyeknél jelentkeztek problémák, az Egyesült Királyságban is a válság során, ez is igaz, de azt kijelenteni, hogy Európa bünteti a londoni City-t, az önök legitim döntésével kapcsolatban ezzel ehhez nekünk semmi közünk nem volt, nem mi döntöttünk arról, hogy önök elhagyják majd az egységes piacot, ez pedig következménye annak a döntésnek, amelyet az Egyesült Királyság meghozott. Nem mi hoztuk meg ezt a döntést. Engedje meg, hogy befejezzem. Egy pillanat. Biztos vagyok abban, hogy a jövőben is együtt fogunk működni, jelentős mértékben az Egyesült Királysággal a szolgáltatások, az ipari termékek tekintetében minden bizonyjal. Ez lesz majd ennek a folyamatnak a végeredménye. Ugyanakkor amire ön hivatkozott, az nem ez volt. Ön arra utalt, hogy annak ellenére, hogy majd kint lesznek az Európai Unióból, és lesznek saját szabályozásaik, felügyeletük, és az intézményeket, a piacokat maguk felügyelik, szeretnének a banki szolgáltatások egységes piacának részét képezni, úgy, mintha ezt nem hagyták volna el, mintha nem távoztak volna, de azt hiszem, hogy erre senki sem számíthat Senkinek sem célja megbüntetni a londoni city lesznek majd megállapodások, amelyek mentén lehetséges lesz az együttműködés, de persze ezt más alapokra kell helyezni, és az önök legitim döntésének ez a jogos következménye. Én ezt a problémát így látom. Egy demokratikus döntés volt ez, mondja az eladó, ez mindenkinek a joga. Tehát ha ezt a döntést hozta meg a brit nép, akkor miért állítja azt, hogy hát ez a mi döntésünk válasz? Én nem sugaltam semmiféle negatív érzést. Ezt a brit közvélemény felé mondja válasz. Sajnálom, nem teltek róla. Elnök, önök akarták elhagyni az egységes piacot. Azt hittem, hogy ezt ellenzik. Elnézést, Gerald Falemans következik. Thank you, Mr. President. I'll speak Dutch. Köszönöm, hollandul fogok beszélni. Köszönöm, tehát elnök úr. Visszatérek egy korábbi kérdésre. Klinc kollega kérdésére. A cél szaldó tekintetében egy kicsit túl gyors volt a válasz, amelyet adott. Arról beszélt, hogy az integráció a minden további probléma nem ilyen probléma, de Klinz kollega kérdésében a Feri Intézet egy tanulmányára hivatkozott. Ők egy történelmi áttekintés végén arra következtetésre jutottak, hogy az európai monetáris rendszer összeomlása nem kizárható. Macron elnök a monetáris unió további integrációjára tör, más, ez az egyik fő szempont, mely meghatározza a jövőt, a másik pedig a target balance tehát az cél egyensúlyértékek jövője. Nos, ezt a rendszer, ezzel a rendszerrel éveken keresztül éltek vissza, kvázi ingyen hitelt nyújtottak a Németországnak, Spanyolországnak és Portugáliának. 930 milliárdos a mérleg összege csupán Németországban. Milyen kockázatokkal jár ez a jelen helyzet a negatív mérleg főszegek tekintetében, és hogyan próbálják ezt úgy átalakítani, hogy ne jöjjön azonnal létre a transferunió. Nos, ahogyan a korábbi válaszomban elmondtam, a Target 2 eh, balance értékekből eredő problémák csak akkor jelentkeznének, hogyha egy ország valóban kilépne ebből a rendszerből. De nagyon kevésé tartom valószínűleg, hogy ez megtörténne, így gondolom én ezt, hiszen ez nagyon traumatikus következményekkel járna erre az országra nézve, és bármely országról is legyen szó. És a szerződés alapján egyetlen országot sem lehet kilépésre kényszeríteni, tehát az országnak magának kell erről döntenie. Tehát ez egy nagyon komoly megfontolás tárgyát képezi. Aztán említett a hiteleket, hitelekről beszélt, de ezek intézményesen nézve, ezek nem hitelek. A gazdaság szereplői ezekben az országokban generálták ezt a pénzt. Anélkül, hogy a központi bank hitelt adott volna nekik, a központi bank ugye nem ott hitelt a természetes személyeknek, vagy a jogi személyeknek, de ők ezeket az erőket valaki másnak kellett, hogy kifizessék egy más országban, de a gazdaság szereplői nem kapták meg a központi bank hiteleit. Ezek az erő összegek, tehát egy másik országba kerültek, a központi bank rendszerén keresztül, Éppen ezért tehát a gazdaság szereplői ebbe a rendszerbe kell, hogy beépüljenek. A rendszer tehát úgy épült fel, hogy létezett az elszámol a belenszek, a mérlek főszegek központi elszámolási rendszere a központi bankoknál, és elképzelhető lett volna az helyzet, hogyha egy ország ki akar lépni, akkor hitel lezárja ezt a mérleget, és ez persze kihathatott van a központi bankokra is. Ennek annak érdekében, hogy ez ilyesfajta következményeket elkerüljük, jött létre a Monetáris Unió az Egységes Fizetőeszköz Intézménye. Azonban a Target 2 mérlegek növekedése nem az országokból való tőke menekülésére vezethető vissza. Ahogyan különböző idevágó publikációinkban megmutattuk, a kötvény vásárlási munk, az LKB kötvényvásárlási programja befolyásolt ezt a helyzetet, de pozitív irányba. Ennyit tudok tehát mondani a Target to Balance kérdéséről és jelenségéről. Köszönöm, Gabriel Mátó. Köszönöm, elnök úr. Alelnök úr. Köszöntöm ismét itt az EKON szakbizottságban ahol köztudott, hogy kiállunk az LKB munkája mellett, illetve amellett, hogy milyen szerepet játszott a fellendülésben. A monetáris politika tudjuk, hogy nem elegendő ahhoz, hogy talprálítsuk fenntartható módon a gazdaságot. Az inflációra térnék vissza, erről már ön is beszélt, ami több mint 1,4%-os arányt mutat. Említette, hogy az árak növekedéséből láthatjuk, hogy milyen kihívásokkal szembesül az LKB, miközben olyas valamiről beszélünk, amit maga az LKB is tett. A kvantitatív expanziós programmal kapcsolatban úgy tűnik, hogy ez egyértelműen a az ösztönzők fokozatos visszavonásáról tanúskodni. Szeretnénk tudni, hogy milyen menetrendet kezel most az LKB, és az euróvezet stabilitására ez milyen hatással lesz. Van valami, amit említett, de gyakran az állampolgárok ezt nem értik, ezért egyszerűbben kell ezt elmagyaráznunk, amikor azt mondjuk, hogy a növekedés és a monetáris politika javulása nem tükrözi, nem tükröződik az infláció fenntartható alakulásában. Szeretném tudni, hogy az EKB szempontjából ennek mi az oka, és miért nem érjük el ezt az inflációs célt. És mivel az állampolgárok számára ez is fontos, elegük van már abból, hogy a válságról hallanak, illetve ezt a válságot élik meg. Szerencsére ez a helyzet úgy tűnik, hogy már a múlté, és most már inkább a fellendülésről beszélünk. Ugyanakkor az emberek ezt nem értik meg, nagyon jól megértik azt, hogy átmentünk a válságon, de nem érzékelik ugyanúgy, mint ahogyan a válságot érzékelték azt, hogy most növekedési pályára állt a gazdaság. Szeretném tudni, hogy milyen üzenetet tudunk megfogalmazni, amely eljuthat a leghátrányosabb helyzetűekhez, akik leginkább érezték a válság hatásait. Ez egy pozitív üzenet lenne, amelyet eh, a növekedésről meg kellene fogalmaznunk feléjük. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Nos, a kérdés első részére válaszolva azt mondhatom, Nem látom, hogy a kötvényvásárlási programunk, illetve a nem konvencionális intézkedések eh, összességében negatív kihatással járnának a növekedésre. Mi több, ebben sokkal inkább eh, egy az a jelzés, hogy a gazdaság növekedési pályára állt, visszavezethető -e fellépésünkre. Az eurozónában múlt évben két és fél százalékos volt a növekedés, 2,4-es az idei és 1,9-es a jövő évi előrejelzésünk a munkanélküliség bár még mindig magas, de 8,6%-os 2008 óta ez a legalacsonyabb szint átlagban az EU-ban. Ezek tények, amelyek magukért beszélnek, de persze a populáció, a lakosság nem minden része, szegmense érzi azt, hogy a gazdaság dübörögne, növekedne az economic sentiment indikátort, a gazdaságról alkotott vélekedés indikátorát megvizsgálva, illetve a fogyasztók optimizmusát megvizsgálva, láthatjuk, hogy pozitív növekedés, pozitív átalakulás történt, az emberek tehát értik átlagában a pozitív gazdasági változásokat, Egyéb iránt pedig éppen a belső fogyasztásban rejlett a motor. A belső fogyasztás volt az a motor, amely a gazdaság növekedési pályára állását segítette elő. Ez pedig arról tanúskodik, hogy igenis sok fogyasztó úgy értelmezte, érezte, hogy vásárló ereje nőtt. Ezek a jelek magukért beszélnek, de egyetértek önnel abban, hogy egyes országokban aggasztóbb a helyzet, mint másokban. Vannak ágazatok, szegmensek, területek, ahol a helyzet nem megnyugtató. De hát a helyzet már csak ilyen. És a gazdaság már csak így működik. Nem mondhatjuk tehát teljesen azt, hogy a lakosság nem érzékelné a pozitív változásokat a makrogazdaság területén. Persze a infláció ö, nagyobb növekedésére számítottunk, vannak jelek arra vonatkozólag, hogy a bérek növekedésére, tehát a bérek növekedésénél pozitívabb eredményekre számítottunk, ez még nem kielégítő. Egy bizonyos tehetetlenség gyűrűzik még át a krízis idejéről a mai helyzetre, mindenkit óvatosságra int ez, és persze a munkavállalói képviselők és a szakszervezetek úgy tűnik, hogy elfogadják a munkáltatói óvatosságot, hiszen a munkanélküliség réme fenyeget. Ez lehet az egyik magyarázata annak, hogy miért ilyen lassan alakul át a bérezés színvonala, de a tehetetlenség időszakát magunk mögött hagyva változások mutatkoznak itt. Persze más tényezők is meghatározzák az inflációt, a számok azonban ezt még egyszer mondom, egyértelmű nyelvet beszélnek, egyértelműen szólnak, és azt mutatják, hogy a redistribúciós politikák igenis sikeresek lehetnek, és végezetül ez kihathat um, a munkanélküliség helyzetére, a növekvő foglalkoztatási szint magasabb vásárlóerejhez vezet, és ez pedig a gazdaság fellendüléséhez vezethet. Ne felejtsük el, hogy mi vagyunk az egyetlen világrégió, amelyben 2014 óta több mint 6 millió munkahely jött létre. Ezt valakinek meg kell éreznie. És ez ért, értelmezhető, és meg is mutatkozik a fogyasztók vélekedésében, kitekintésében. Pedro Silva Pereira, köszönöm szépen. Elnök úr, először is Vitor Konstanciút szeretném köszönteni. Ezen az utolsó meghallgatásán itt az Európai Parlamentben, és az Európai Központi Bank alelnökeként Portugália presztízsét is növelte és szeretném megköszönni az Európai Parlamenttel folytatott együttműködését a mandátumban 8 éve során. 2017-ben, ahogyan felhívta erre a figyelmet, az EKB monetáris politikája azt követően, hogy elkerülte az euróövezet összeomlását, hiszen erről volt szó, nagyon fontos eh, szerepet töltött be az euróvezet stabilizálása és a gazdaság eh, talpraállítása során. Azon bírálatokkal szemben, amelyeket eh, a néppárti kollégám, Bálc kollégait megfogalmazott, a szocialista frakció úgy gondolja, hogy az LKB monetáris politikája prudens volt, és így hozzájárult a normalizációhoz, és ezt úgy gondoljuk, hogy, úgy gondoljuk, hogy ez egy felelősségteljes hozzáállás volt, hiszen az LKB mandátumának központi része mm, azt a szerepet is betöltötte, hogy belátható időn belül a fenntarthatóságot garantálja. Először is a makrogazdasági aspektusokkal kapcsolatban. A monetáris politika, a monetáris politika továbbra is a gazdaság támogatását szolgálja, ez persze nem tart örökkére. Azt szeretném kérdezni, hogy Látja-e azt, hogy a monetáris politika fokozatosan visszavonul? Ez egy további tényező lehet abból a szempontból, hogy a többi politika, mint például a strukturális politika, vagy a költségvetési politika nagyobb szerepet kapjon. És különös tekintettel azt szeretném tudni, hogy ez azt jelenti-e, hogy a költségvetési politika, amely semleges volt az elmúlt évek során, nagyobb eh, szerepet eh, kap-e, és jobban, hozzá, jobban hozzájárul-e a nagyobb eh, költségvetési mozgástérrel rendelkező országokban. A bankunióval kapcsolatban azt szeretem volna megkérdezni, hogy ez egy olyan menetrend, amely mindig is minimalista volt, a továbbiakban is minimalista marad-e? Ön is hadd válaszoljak, és angolul. Mindenki javára szolgál ezt talán, ha itt teszem. Köszönöm a kedves szavakat, amit a mandátummal kapcsolatban mondott. Ami a kérdéseket illeti, a monetáris politika alkalmazkodik a gazdaság jó trendjeihez, de ettől még az nem igaz, hogy egyre megszorítóbb. A, épp azért, mert a helyzet sokat javult, már nincs szükség akkora megszorításokra. De ha a trend megfordulna, akkor persze erre szükség lenne. De most általános javulás érezhető a nominális GDP-ben és a nem nominális mért adatokban egyaránt. Úgyhogy a monetáris politikának itt nem kell most beavatkoznia, még ha az infláció hát nem is egyforma és egységes mindenhol. Ami a valódi kérdést illeti, annak az első részét, a fiskális politikát illetően, igen, elmondhatjuk, hogy a monetáris politikának ugyanakkor nem kell minden apró ö, változáshoz alkalmazkodnia, elveket kell követnie, a kisebb sokokat ki kell tudnia hevernie, hevertetnie, és a 2015-16-os években megfogalmazott stabilitási, rugalmassági ö, keretek most már lehetővé teszik, hogy ilyen esetekben azért egyes tagállamok monetáris eszközökhöz is nyúljanak. De ha a jövőben, akár a közeljövőben, ez, bár ez nem valószínű, ha új recessziós nyomás sok történne, akkor valószínűleg újra nagyobb arányban kéne a fiskális politikára támaszkodnunk a helyzet megoldásában. A második kérdésben már benne volt a válasz, illetve az egyik kolléga már válaszolt egy hasonló kérdésre Macron kapcsán. Mielőtt Macron elnök ezeket javasolta volna, a az öt elnök jelentésében is megfogalmazódott valami hasonló 2015-ben már. És szerintem ezért a dolog valódi oka itt van, és ez a jövőben is fontos pillére lesz a reformoknak. Vannak szimmetrikus és aszimmetrikus sokkok, nem mindegy, hogy melyikről beszélünk, a makrostabilizáció jól működik az egyikre, de nem hat a másikra. Nem ugyanazokat a költségvetési sorokat és összegeket kell mozgósítani, ha ilyen vagy olyan helyzet van. De mindkettőre van lehetőség, a súlyos makroökonomiai sokok esetén különösen. Ezt jó tudni a jövőre vonatkozóan sőt, szerintem ezt még meg kell erősíteni a monetáris unión belül, de persze magát a rezilienciát, az ellenálló képességet is, mert ha a fragmentáció uralkodik el megint, akkor a kockázatok sem lesznek olyan könnyen visszaszoríthatók. A makrostabilizációs funkciója ezen pénzeknek ilyenkor játszhat szerepet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az utolsó négy felszólalót arra kérem, hogy tényleg szigorúan tartsa be a felszólalás idejét, mert már átsúsztunk a következő téma idejébe. Gabriel Mato, igen, egy kicsit más témára térnék át. Az egyik dolog, ami foglalkoztat most bennünket a politikai ciklus vége felé, az az, hogy tovább lépjünk a gazdaság és monetáris unióban. És természetesen ennek kapcsán beszélünk az Európai Monetáris Alap megteremtéséről és egy saját fiskális képesség megteremtéséről. Márciusban az EKB egy javaslatot tett közzé, amelynek értelmében egy központi stabilizációs eszközt hozna létre, hogy az aszimmetrikus sok hatásokkal szemben a tagállamokban jobban fellépjünk. Ha jól értettem ezt a javaslatot, arra élezik ki, hogy konkrét gazdasági ágazatokra összpontosítanának az országok helyett. Ha jól értem, az az EKB célja, hogy a kockázatot elkerülje, és nem egy automatikus transfert segítsen egyik országról a másikra. Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy ez működjön, és gazdasági ágazatokra összpontosítsuk, és bizonyos országokra, amikor ezek likviditásbeli problémákkal küzdenek. És hogyan tudjuk ezt a mechanizmust, ezt a stabilitási mechanizmust létrehozni, ami az euróvezető országok számára válság, esetleges válsághelyzetekben segíthet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még nem jelent meg a teljes körű vélemény arról, hogy a fiskális politikához mi tartozzék. Az öt elnök jelentése egy fontos lépcsőfok volt a makrofinanciális stabilizáció területén, de ennek a részleteit még nem bontotta, bontottuk le, de dolgozunk ezen. Van egy munkaanyag, amely ezzel foglalkozik, de ez ugye nem köteles senkit semmire. Sok lehetséges megoldást látunk, de ezek vitafázisban vannak, és nem eldöntött dolgok. A központi állami támogatások, újragondolása, költségvetés sorok kinevezése, beruházás, szabályozás. Ezek azonban nem tartoznak még a hivatalos központi banki eszköztárhoz. Jakob von Weizsäckernek adok szót. Köszönöm, elnök úr. Alelnök úr, köszönöm, hogy eljött. Első kérdésemhez hasonlóan, vagy első kérdésemben egy 2011-es eseményre szeretnék rákérdezni, még mandátuma elején. Hirtelen nagyon megugrott a kamat, és visszatekintve sokan azt gondolják, hogy itt egyszerűen hiba történt. De ha nézzük az inflációs rátákat, akkor szerintem kiderül, hogy honnan jött ez. Kérdésem tehát, hogy az utóbbi nyolc évre visszatekintve, és különösen erre az eseményre, ön, ha ma a kamatlábakról beszél, akkor belátja azt, hogy körültekintőnek kell lennünk, hogy hogyan fogalmazunk, vagy pedig azt mondja, hogy ez a 2011-es eset egy alkalmi véletlen esemény volt, és ezzel nem kell törődni. Hogy látja tehát ezt az eseményt, és ennek kapcsán ö, a fogalmat? Ez rávilágít arra is, hogy a saját egész mandátumát hogyan tekinti. Bevezetőjében tett néhány megjegyzést. Három pontban beszélt a kockázat csökkentésről. És ezek között volt egy, vagy hát lett, lett volna egy negyedik, amit hiányoltam, hogy mi van a, a sovereign el Az időhiány miatt tette ezt, vagy ezt nem is említette, csak a másik hármat vagy nem is gondolja, hogy a sovereign risk-kel foglalkoznunk kéne az EDIS kontextusában. A harmadik kérdésem pedig, ö, olvastam egy szaklapban, hogy március 21-én a Bloomberg-el egyeztettek egy európai likviditási keretről, és állítólag ennek az lenne a lényege, hogy az LKB likviditást adhat a jó bankoknak, ha azok megakadtak, de mintha, jól érteném, alacsonyabb minőségi elvárások mellett. A Bloomer Ticker ezt mondta, és ön ott volt ezen az ülésen, tehát szeretném tudni, hogy jól értem-e azt, amit olvastam, hogy ön szerint is tényleg alacsonyabb minőségi elvárások mellett kellene ilyenkor támogatást adni. Köszönöm a kérdéseket. Ami a 2011-es incidenst illeti, a hirtelen megugrását a kamatlábaknak, igen, ezt hát utólag sokféleképpen lehet magyarázni, de tudni kell, hogy akkor ott ugye ez egy 2011 koranyarán történt dolog volt, akkor az infláció 2,5% volt általában az eurozónában, tehát alig több mint 2%, és 2011 első felében csak 2%-os volt a növekedés. Az első fél év során történtek azonban 2014-ben most arra mutatnak, hogy, hogy itt a válság tovább gyűrűzött, burkoltam. Tehát ebben a helyzetben kellett a döntéseket meghozni. 2011 nyara után megint más trendek érvényesültek. A gazdasági növekedés prognosztizálása nagyon nehéz dolog a gazdaság egyértelműen lelassult 2011 második felében, ebből aztán inflációs nyomás alakult ki, és minden megváltozott. De ezeknek a fejleményeknek a tükrében visszacsináltuk ezeket a kamatláb növekedéseket, már a nyáron és decemberben. A monetáris politikának ugye van egy előnye, hogy hát időeltolódással is alkalmazható, és a kamatláb emelés vagy emelkedés önmagában még nem ad magyarázatot a 2013 as recesszióra. A második recessziónak a hátterében azonban tényleg már ott volt a fiskális politika, és az elmaradt fiskális konszolidáció egyes országokban. Ezt jól látjuk a bizottsági anyagaiból, amely az úgynevezett Quest modellt használja, amelyel szimulálja ezeket a konszolidációs folyamatokat. Na, tehát összességében a monetáris politika szerintem ö, ugyan nem azt jósolta, ami történt, de nagyon gyorsan sikerült orvosolni azt, ami történt. Ami a sovereign risket illeti, ezzel foglalkozik az öt elnök jelentése, és mi is ennek megfelelően foglalkoztunk vele. Az öt elnök jelentése problémaként beszél a dologról, mert a túl nagy a koncentrációja a bankok portfólióján belül, túl magas az egyes téma koncentrációja, ez kockázat lehet. Az öt elnök jelentése ugyanakkor azt is leszögezi, hogy ezt a kockázat csökkentést csak nemzetközi szabályok megalkotásával lehet csökkenteni, és ezért kell megegyezni az akkor felvetett témákban. Pont ez volt az utána következtetése. Hogy a bankok portfóliójában hogy néz ki a sovereign risk, hát ezt most nem tudom kifejteni, ez egy nagyon komplex kérdés. Többek között ide tartozik az is, hogy egy változás sem okozhat jelentős instabilitást a szoverén piacain a tagállamoknak, de hát közben tudjuk, hogy vannak olyan országok, amelyek minden évben arra kényszerülnek, hogy több száz milliárd eurót ö, ö, görgessenek maguk előtt sovereign risk formájában, vagyis a korábbi elődök által felhalmozott kockázatot görgetik. És ez viszont valóban probléma. Ezzel kapcsolatban azt javaslom, hogy majd olvassák el azt a szöveget, azt a beszédemet, amelyet májusban az LKB konferenciáján fogok megtartani, ahol Pontosan erről lesz szó, és ott részletesen kifejtem majd, hogy mi is tudható a sovereign riskről. Ami a csődeljárás és a likviditást illeti, volt néhány bizonytalanság egyáltalán a téma megfogalmazásában, hogy mi a probléma. Ezt a problémát úgy is meg lehet fogalmazni, hogy, hogy jó bankok ö, lebonyolítják a csődeljárást, és akkor újra ö, hitelképessé maradnak, és akkor monetáris politikai eszközöket is tudnak újra alkalmazni, mint bármelyik jó bank. Csak hogy a bökenő abban áll, hogy a folyamat, az, a felszámolás folyamata alatt, ami napokig is tarthat, ha nincs moratórium a felszámolás során, akkor bizony szükséges lehet valamilyen likviditási szabály alkalmazására. De hát ez tipikus ugye nem a jó bankok esetében fordul elő. Az Egyesült Királyságban azonban volt erre példa. A Bank of England egy eh, programot, egy intézkedés csomagot hozott létre, azokra az időszakokra kiemelten, amelyek problémások voltak, és eh, a kincstártól a Bank of England, England erre kincstári pénzeket kapott. Normális esetben az EKB-nak nem szabad ö, pénzt adni felszámolás alatt álló bankoknak, hiszen ha kimondja valaki, hogy ezt fel kell számolni, akkor az attól kezdve ugye hát pénztemető, de az Egyesült Királyságban, sőt az USA-ban is vannak olyan eljárások, amelyek megengedik a felszámolás alatt álló bankok menet közbeni likviditás kipótlását kincstári eszközökkel. Remélem, hogy Európa is talál majd valamilyen megoldást erre a problémára, és kiegészítjük majd a felszámolási eljárásra vonatkozó szabályánkat valami ilyesmivel. Permas Bereznek adok szót. Merci. Au nom de, du... Köszönöm szépen. A szocialisták nevében először is meg szeretném köszönni a sok éves együttműködést. Nyilvánvaló, hogy ezen az utolsó fellépése szakbizottságunk előtt, ez majd egy felütés egy még szebb jövő felé. Engedje meg, hogy három kérdést tegyek föl. Az első a jelentéssel kapcsolatos. amit a néppárt koordinátora is említett, hogy a felügyelet kapcsán mi az esélye, lehetősége a stressztesztek túlélésének. Jelenleg, vagy eddig legalábbis, ugye a, a kockázati klímában sokan azt mondták, hogy a stresszteszteknek fontos szerep juthat, és a kockázatok típusainak feltárásában. Ön milyen szerepet száll a stressztesteknek? Második kérdésem. A központi bank ö, azon eljárásával kapcsolatos, hogy saját maga nevezi ki, ö, egyes banki bizottsági tagok saját maguk nevezik ki utódaikat. És állítólag ez legitim, mert őket is így nevezték ki Szerintem pedig a központi bankban ezt a gyakorlatot felül kéne vizsgálni. Túl rövid az eljárás, nincsenek igazán érvek, nincsen nyilvánosság. Mit gondol ön arról, hogy, hogy kinevezheti-e saját utódját valaki? Itt valamit szerintem tenni kéne. Utolsó kérdésem, amely persze összefügg az elsővel Hogyha a vásárlási stratégiát nézzük, a purchase strategy-t, a queuingot, akkor elegendő-e az, amit bevásárolt a központi bank, vagy további bevásárlásokra lesz szükség, milyen stratégiát követnek majd, lesz-e még coming out, a tekintetben, hogy mit vásároltak, mit fognak vásárolni, és ezeknek a barna és a zöld gazdasághoz van-e, és hogy igen, milyen köze. Hiszen megfogalmaztunk egy hosszú távú tartalmi stratégiát, és ezt folytatni kellene. Merci de vos paroles, uh, and I turn into English. Köszönöm szépen, és akkor át is váltanék angolra. Ami a stressztesteket illeti, illetve a környezetvédelmi kocká, környezeti kockázatokat említette, hogy általában ezen kockázatok nem szerepelnek a szokványos stressztesztekben. Ez nehéz lenne, és azt hiszem, hogy amire szükségünk van, amit végre kellene hajtani, az az, hogy érzékenységi elemzést hajtunk végre az esetleges környezeti kockázatokról, de ezek a környezeti balesetek nem építhetők be egy általános stressztesztbe, hiszen itt nem tudunk meghatározni egy valószínűségi fokot, amire szükségünk van a stressztesztekben, de a Bank of England például megpróbált megvizsgálni, hogy mi történne, ha az éghajlatváltozás, illetve a globális felmelegedés növelné az óceánok vízszintjét, és ez hogyan befolyásolná az eszközök értékét az Egyesült Királyságban. Az ilyenfajta elemzések, amelyeket nem minősítenék általános stressztesteknek ezekre szükség volna, hiszen ezen nagyon jelentős események, illetve eszközök fontosak, és a biztosított társaságok is aggódnak az esetleges ezek bekövetkezte miatt. A biztosító társaságok nyilván ezzel tisztában vannak, de ezeket be kellene építeni a felügyelők megfontolásaiba is, hogy megvizsgálhassuk, mi történne ilyen esetekben. A másik kérdését illetően A jogszabály nem hiszem, hogy megváltoz, megváltozna. Tudja persze, hogy ez a tanács döntésén múlik, a parlament és az LKB pusztán konzultatív szerepet töltenek be. Ezt a döntést tehát a tanácsnak, az Európai Tanácsnak kell meghoznia, de igazából nem hiszem azt, hogy ez bekövetkezne. Az utolsó kérdésére pedig azt mondhatom, hogy igen, felmerültek kérdések a vásárlási programunkkal kapcsolatban ebben az összefüggésben. Először is szeretném elmondani, hogy eléggé átlátható módon jártunk el ezen programokkal kapcsolatban. Vonatkozik ez az állami kötvényekre, amelyekkel kapcsolatban mindenfajta információt közzétettünk, és a következő hónapokra és a következő évre nézve, illetve a vállalati kötvényekre vonatkozóan is közzétettünk el információt. Mi vagyunk az a központi bank, amely a legtöbb információt nyújtja azon központi bankok, jegybankok közül, amelyek ilyen felvásárlási programot bonyolítottak le. A az összegeket, az agregált adatokat nyilvánosságra hoztuk, illetve azon kötvények listáját is, amelyeket megvásároltunk. Más jegybank a programjában ilyet nem tesz. De nem hozzuk nyilvánosságra azt, hogy a különböző jegybankok egy adott kötvényből mennyit vásároltak. Ugyanis az egyik Fontos kérdés számukra az, hogy figyelembe vegyük azt, hogy milyen monetáris hatást kívánunk ezen beszerzésekkel elérni, de a lehető legkisebb mértékben szeretnénk az árképzésbe a piacokon beavatkozni. Nagyon jól tudjuk, hogy a befektetők, a vállalkozások és a bankok szeretnék pontosan tudni, hogy egy adott kötvényből mennyi van egy központi bank birtokában, mert ennek függvényében számításokat végezhetnek a nyerességekről, tehát ők szeretnének többet tudni, mi azonban nem szeretnénk közzétenni olyan információt, amely az árak alakulását befolyásolná, anélkül, hogy egyéb előnyökkel szolgálna. Szerintünk mi kellő információt teszünk közzé e tekintetben, amikor is közöljük azt, hogy milyen kötvényeket vettünk, illetve milyen értékben. Ami a kötvényeket illeti, 47 zöld kötvényt vásároltunk meg, ez pedig az egész portfóliónak az 5%-át teszi ki. Noha az a 47 zöld kötvény az egész állománynak csak 3,8%-át alkotja. És Tudják, hogy az Európai Beruházási Bankot is támogatjuk, amely jelentős tevékenységet folytat, például zöld kötvények kibocsátásában. Ezzel csak azt szeretném jelezni, hogy ez nem egy olyan kérdés, amelyet figyelmen kívül hagytunk. És úgy gondolom, hogy amit tettünk, az helyes, anélkül, hogy megkérdőjeleznénk a programjaink monetáris céljait. Köszönöm szépen. Nos, eh, jó lenne, hogyha nem mennénk az piaci átlag alá. Minden esetre folytatni fogjuk ezt, eh, az eszmecserét, amikor majd eh, az alelnök meghallgatására sor kerül, javítani kell az átláthatóságot, illetve a kötvény vásárlás részleteit tehát foglalkozni fogunk a továbbiakban is ezzel a kérdéssel. Mindenesetre szeretném megköszönni ezt a rendkívül hasznos eszmecserét. Köszönöm azt, hogy ilyen komoly válaszokat adott, nem formális válaszokat, hanem érdemben reagált a kérdéseinkre. Ezért mindig is nagyon nagyra értékeltük azt, amikor eljött hozzánk az eszmecsere céljából. Köszönöm még egyszer Konstanció alelnök úrnak az Európai Parlamenttel való együttműködését, és eh, minden jót kívánunk önnek. Azt hiszem, hogy egy tapsot megérdemel. So, dear colleagues, let's move to next point. Kedves kollégák, folytassuk a következő napirendi pont taglalásával. Az EBA új helyszínének megválasztása. A módosítók vitája, megadom az előadóknak a szót, tessék. Nem akarok nem akarom önök helyett felkonferálni ezt a kérdést, nagyon egyszerű a helyzet, módosítókat kell megvitatni a Balc Beresz jelentés kapcsán, tehát megadom, tehát a két társadalmi a szoktessék. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, hogy ma délután eszmét cserélhetünk ezekről a kérdésekről. 19 módosítót nyújtottak be. Én pervans, a pervans is általam jelzett közös jelentés tervezet lényegéről szeretnék beszélni. Az Európai Bank hatóság áthelyezésénél a következőket emeljük ki. Egyrészt kritikát gyakorlunk az Európai Tanács és a Bizottság döntéshozatali eljárása kapcsán. Azután További információkat kérünk arról, hogy hogyan választották meg az új székhelyet, és hogy hogyan súlyozták a döntési kritériumokat harmadsorban. A joint statement, a decentrált ügynökségek kapcsani joint statementről való visszajelzést várjuk. Az EMA kapcsán a parlament már véleményt alkotott. Negyedsorban nyomatékkal emlékeztetünk arra, hogy a parlament társ jogalkotói jogkörökkel rendelkezik a székhely meghatározása kérdésében. Ezen felül kihangsúlyozunk, hogy a három független hatóságot meg akarjuk űrűzni, teljesen független attól, hogy hol lesz a székhelyük, és hatósorban vagy utolsó sorban pedig kihangsúlyozok azt is, hogy az Európai Bankhatóság átköltetését az Egyesült Királyság kilépésiig sikerrel le kell bonyolítani. Az ekonban lejárt a módosítók benyújtásának határideje, és úgy látjuk, hogy a kollégák a szakbizottságban nem vitatják ezen fő kérdéseket, melyeket a jeles jelentés kiemel, ezért csak 19 módosítót nyújtottak be a jogalkotói állásfoglalás kapcsán, és nem minden <clears throat> Tehát tudok számolni, ha 19-ből 5-öt kivonunk, akkor 14 -e maradt. Tehát, hogyha bárki a szakmai hozzáértésemet, vagy a jövendőbeli alkalmazhatóságomat eh, vonja kérdére, elmondom, hogy 19-ből 5 az 14. Tehát összességében 14 módosítóval rendelkezünk, és nem mindegyik foglalkozik az EBA új helyszínével, céghelynek új helyszínével. Például a költségveti, az ezák az decentralizált ügynökségek költségvetésének növeléséről szóló módosítás, vagy a pénzügyi szabályozás Brexit utáni um, pontosítására vonatkozó módosító nem a székhelyről szól. Az én frakcióm a néppárt nem nyújtott be módosítót, meg szeretném tehát köszönni a néppárti kollégák támogatását, hogy támogatták e e a jelentéstervezetet. Az EMA, az Európai Gyógyszerészeti Ügynökség székhelyének készválasztásánál az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el, melyben felszólította a tanácsot és a bizottságot, hogy a Joint Statementet alakítsa újra ki. A nemzeti egoizmusoktól el kell búcsúznunk, meg kell akadályoznunk, hogy a nemzeti egoizmus döntsön az ügynökségek helyszínéről, és világosá kell tennünk, hogy a parlament nélkül nem lehet döntést hozni. Április 24-én szavazunk, majd itt a szakbizottságban, és ezután minél hamarabb el szeretnénk kezdeni három oldalú tárgyalást a tanácssal és a bizottsággal. Köszönöm, Pervas Berez! Köszönöm szépen. Kollégám elmondta a lényeget. Én csak arról beszélek, amit a társ előadók vitattak meg. A 14 módosítóból, amelyet benyújtottak, voltak ugye szocialisták is, nyilván ezekkel többségileg egyetértek, egyébként nem mindegyikkel, paradox módon de itt a lényeg szerintem az, hogy megőrizzük az eredeti javaslat, a társadalmi javaslat szellemét, vagyis az EBA székhelyének áthelyezése kapcsán ugye merjünk beszélni arról, hogy hogy a Költségvetési Bizottság is mondja, hogy ennek van a költségvetési racionáléja, és ezen túlmenően, hogy az Európai Parlament szerepe a kiválasztás az eljárás során ne sérüljön. 2012-ben már volt egy közös nyilatkozatunk, ezt láthatóan nem vették figyelembe és mellesleg mondanám még, hogy nem véletlenül kéri a parlament, hogy ennek a nyilatkozatnak az újraolvasását követeljük, hiszen úgy született egy új ügynökség az előző időszak végén, hogy láthatóan nem akarták figyelembe venni a parlamenti szempontokat. Azt mondták először, hogy ez csak egy ilyen munka, szervezet, és aztán, amikor mi ragaszkodtunk a kritériumokhoz, az eljárási szabályokhoz, akkor végül is megvezetek minket. Tehát egyetértünk itt, tehát néppárt és a szocialista frakció, és azt szeretnénk, hogy a lehető leggyorsabban a tanács hajlandó legyen arról beszélni, hogy ennek a relokalizációnak mi is a jogi kerete, racionália, oka, célja, lényege, és a Brexit kapcsán pedig jó, azt tudjuk, hogy szükség van egy ilyen szervezetre, egy működő szervezetre, de ennek akkor az első napjától a Brexitnek kezdődően fel kell állnia. És meg lesz -e ez? Ezzel kapcsolatosak a módosítók. És a többség egy módosító szerintünk nem befogadható, mert uh, itt egy szerződéses kérdést feszeget, a többi uh, vel pedig együtt kéne, egyet kéne értenem, szocialista módosítók, de a, még jobban egyetértek társadalommal azzal, abban, hogy, hogy a lényeget kell kiemelni. Az öt után tehát született még ez a 14 módosító, Más két bizottság is foglalkozik a témával, a költségvetési és a, a Alkotmányügyi Bizottság is véleményt ír róla. Ugye Elmer Brock úr gyakorlatilag egy egyszemélyes nyilatkozatot tett az új székhelyel kapcsolatban, az, a gyógyszerészeti ügynökség székhelyével kapcsolatban, elfogadjuk ugyan az ebben levő kritikát, de ezt szeretnénk egy kicsit általánosabban megfogalmazni, mint ahogy az ott elhangzott. Jó, tehát nem akarjuk ugyanazt mondani mindig, hogy a parlamentet meg kell hallgatni, stb. stb. A Költségvetési Bizottságban csak egy módosító van, ez jogalkotási természetű, és a több amiről beszélni kell, a többi pedig szerintem simán elfogadható általunk, mert ugyanaz mozgatja őket is, mint minket is, a hatékonyság kérdése és a hasznosság. Thank you. I don't see Sander Köszönöm. Sander Loons kéri a szót? Illetve Luke úr olvassa fel az ő felszólalását. Igen. Luas úr nem tudott eljönni, és arra kért meg, hogy felolvassam a következő nyilatkozatát. Egyetértünk a szöveg általános megfogalmazásával, támogatjuk az EBA és az ESMA közötti kapcsolatról mondottakat, valamint az e- szavazási eljárásról mondottakat. Még egy észrevételt szeretnénk látni a szövegben, és ezt a módosítunkban megfogalmaztuk jelesül, hogy minden par, új joint statement, közös nyilatkozat a decentralizált ügynökségekről, illetve az Európai Parlament minden megerősített szerepe is figyelembe kell, hogy vegye a nagy és kis tagállamok egyensúlyát, illetve a földrajzi elosztás szempontját. A földrajzi elosztás illetve a kis tagállamok hátrányos megkülönböztetéséről Héz kollega beszélt a legutolsó vita során. Az EBAM Franciaországba, hogyha Franciaországba költözik, akkor, továbbra is maradnak olyan kis tagállamok, amelyekben nincsen ügynökség, kérjük tehát, hogy ezt a szempontot a társ előadó vegye figyelembe. Köszönöm, Klinsz úr. Köszönöm szépen. Egyetértek a jelentéssel, és Burkhard Balc kollega által mondottakkal. Valóban figyelnünk kell arra, hogy az Európai Parlament éljen és élhessen milyen, minden fenntartás nélkül a hatáskörével. Az elmúlt években a tanács egyetlen lehetőséget sem hagyott ki, hogy primus inter parisként mint egy superior interpárisként játsza ki magát, elsők között a legelsőbbeknek, az egyenlők között a legegyenlőbbeknek akarta magát mutatni. Éppen ezért üdvözlöm, hogy állásfoglalás indítványunkban világosan fogalmazunk ilyen kapcsán. Az a tény, hogy az EBA és az EMA ö, székhelyéről így döntöttek, az mutatja, hogy a kritériumok kiválasztásánál valami nem működik jól hogyha világos, átlátható és mindenki számára érthető kritériumok léteznének, akkor egyértelmű döntést lehetne meghozni, és nem kellene um, sorsot húzni. Nagyon szerencsétlennek tartom a sorshúzást. Én német képviselő vagyok, de annak örültem volna, hogyha az EBA egy közép-kelet-európai országban, mondjuk Szlovákiában Pressburg, Bratislava, Pozsony városába került volna. Pressburg, Bratislava, Pozsony városa pályázott. Örültem volna, hogyha ők kapják meg az ebát Frankfurt helyett. Értem én az igényeket, azt, hogy a kis és közepes tagállamok igényeit jobban figyelembe vegyék, és a földrajzi egyensúlyt is figyelembe vegyük, de a 13-as módosítót nem tudom támogatni, ahol a kollega azt a benyomást kelti, hogy minél erősebb a parlament szerepe, annál nagyobb volna, annál jobban csökkenne a kis államok esélye. A 13-as módosítót tehát nem tudom támogatni. Épp úgy problémás számomra 14-es módosító, Paltang módosítója. A backup szolgálatokat az EBA és az ESMA között össze lehetne kapcsolni, de három kiszervezett ügynökség esetében ez nem működhetne. Itt tehát az eredeti szöveget pártolom, összességében Támogatni tudom azt a jelentéstervezetet e két fent említett módosító kivételével. Thank you. In any case, uh, Slovakia. Hát Szlovákia nem csak az EBÁ-ra pályázott, hanem sok más ügynökségre is pályázott. Hát Szlovákia még befutóvá válhat, ha az EBÁ-t nem is nyerték meg maguknak. Sven Gigol, tessék. Nagyon röviden nem nyújtottunk be módosítót, mert elégedettek vagyunk a jelentés tervezett mai formájával. Elolvastam persze minden módosítót, és nem vagyok meggyőződve arról, hogy bármely módosítóra is szükség volna. Javaslom, hogy szavazzunk a jelentésről, de hát egy-két módosítót is el tudunk fogadni, nem olyan jelentősen módosítják ezek az eredeti szöveget. Kíváncsi volnék, mire gondoltak a kollégák, amikor tollat fogtak. Hiszen számomra a lényeges kérdés az, hogy intézményesen megszólaljon az Európai Parlament, és elmondja, hogy eh, nem elfogadható visszás, ehm, hogy ehm, két esetben is ehm, sorsot húzott a tanács. A tanács, másik üzenetünk az, hogy a tanács vegye komolyan a törvény betűjét és szellemét. Az EKB tisztségviselőinek kinevezése során pedig intézményi konfliktussal is szembeállunk. Éppen ezért kérem elnökünket, hogy tájékoztassa a közvéleményt bennünket. Tehát a tanácssal és az csoporttal való, az LKB e jelölésre vonatkozó tárgyalásról tájékoztasson bennünket, Látni kell, hogy miért tisztelt ház szerepe az intézményi viták során, ahol a tanács azt gondolja, hogy egyedül dönthet, már pedig a törvény betűje azt mondja, hogy együtt döntésben vagyunk. A kérdés tehát az, hogy mennyire vesz komolyan bennünket a tanács, ez persze attól is függ, hogy mi maga magunkat mennyire vesszük komolyan. Ez itt a fő kérdés. Remélem egyéb iránt, hogy röviden le tudjuk majd bonyolítani a szavazást ebben a kérdésben. Nem tudom, Mariza, a Papadimulis kollega helyet kérje, szoktassuk. Köszönöm, Dimitris nem tudott eljönni, ezért az ez ő nevében köszönetet szeretnék mondani a két előadónak a munkáért. az általános és külügyek tanácsa döntött az ügynökségek áthelyezéséről, de fontos, hogy az Európai Parlament egy-két pontot kihangsúlyozom, különösen a döntéshozatali folyamat tekintetében. Frakcióként többször kihangsúlyoztuk, hogy elégedetlenek vagyunk a döntéssel, és eh, egyébként az ebben működésével és a pénzügyi felügyeletek európai rendszerével. Azonban ma Arról van szó, hogy a döntéshozatal eh, folyamatában az Európai Parlamentnek kellő szerepet biztosítsunk, az elszámoltathatóság és az átláthatóság szempontjait érvényesíteni kell az új székhely kiválasztásának folyamatában is őszinte és átlátható együttműködésre van szükség eh, a társjogalkotók között, biztosítani kell ezt az együttműködést eh, az Európai Unió 29-es cikke is, az EUMS 29-es cikke is erről szól. Csak közös megállapodás nem elegendő a tagállamok között, biztosítani kell, hogy a parlament véleményét hivatalosan is bevonják, ezért követeljük, hogy a joint statementet, a közös nyilatkozatot azonnal tekintsék át, és nyissák meg a vitát a parlament bevonásával. Fontos, hogy a földrajzi elosztás eh, szempontjait is jobban figyelembe vegyük, amikor az ügynökségek új helyszínét találjuk meg az Európai Unióban. Fontos ugyanakkor, hogy az európai ügynökségek közötti együttműködést is megerősítsék, és a bizottság rendszeresen beszámolja munkásságukról. Nem szabad megfeledkeznünk az ügynökség munkatársainak és családtagjainak szociális és munkaügyi helyzetéről sem, és persze az EBA függetlensége és pártatlansága a legfontosabb szempont örömmel tekintünk a további viták elébe a jövő heti árnyék jelentőstevői találkozó során. Köszönöm, Bernard Monó. Uh, non, j'ai pas de commentaire, monsieur. Nincs megjegyzésem, elnök úr. Oké. Euh. Köszönöm szépen. Még mielőtt visszaadnám a szót az előadóknak, szeretném elmondani, hogy én is osztom azt a nézetet, hogy a lényeg, amit el kell mondanunk, az szerepel magában a jelentésben. Úgyhogy egyetértek azzal, hogy különösebben többletérték nincs a módosítókban, hiszen a jelentés magában is jó. Ha azonban tehetnék egy megjegyzést, aláhúznám azt történt, amikor a négyes bekezdésben a döntésről említést tesz. Tehát a tagok is, a képviselők is megállapodtak egymás között, és azt állítják, hogy ez a döntés már megszületett. Ez egy összetett kérdés, és ez összhangban van azzal is, amit ebben az egyébként nagyon jó jelentésben elmondanak ez a lényeg. A bizottság egy javaslatot tesz azon döntés alapján, amelyet a tagállamok hoztak meg, de nem egyértelmű, hogy itt a tanács döntéséről vagy a tagállamok döntéséről van szó. Mindenesetre esetre ez hivatalos a bizottságra nézve javaslatot tesz, ugyanakkor az együttdöntési eljárás keretében eh, nekünk is módunkban állni egy másfajta döntést meghozni, de tartalomban egyetértünk, az eljárásban nem. Ez egy eh, lényeges kérdés. Minden esetre maga a jelentés nagyon jó. Az LKB-val kapcsolatban pedig a parlament elnök egy levelet is küldött Tusk úrnak, és ennek más alatt, Szentenó úrnak is, a tanács elnökének is elküldte. Még mindig várjuk a választ, és természetesen, ha ez a válasz nem érkezik meg időben, akkor értékelni fogjuk a koordinátorok ülésén, hogy milyen további lépéseket tehetünk meg. Tehát foglalkozunk továbbra is ezzel az ügyel. Most pedig az előadóknak adom vissza a szót. Mm, uh, a Burkhard Balc úgy gondolja, hogy minden rendben van. Én egyetértek azzal, amit a kollégák is elmondtak. Az eredeti javaslat a társadalmi részéről a megfelelő jelentés volt. Volt azonban egy fenntartásom, amelyet nem említett érintettek. Az AFKO is eh, és a Költségvetési Bizottság is készített egy jelentést, ezt is eh, a végleges tervezetbe be kell építeni, de azt hiszem, hogy ez alapján mm, mandátumot tudunk kapni, hogy a trialógust elkezdhessük a parlament nevében. Rendben. Ha jól értem, akkor az AFKO álláspontja mezőleg egyezik az álláspontunkkal, tehát önökön múlik, hogy hogyan tudják ezt egyszerűsíteni. Rendben. A menetrendet illetően az ECON április 24-én szavaz, és a plenárison majd bejelentik az intézményközi tárgyalások megkezdését május 2-án. Rendben a következő ülésünkre Április 23-án hétfőn délután kerül sor, és április 24-én egész napos ülést tartunk, a mai ülést pedig belekezdtem. Köszönöm.